tárgyalásában, hiszen ők elhagyták a tárgyalóasztalot. Á, tárgyalóasztalt. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor ezzel lezárjuk a vitát erről a napi rendi pontról. És megyünk tovább. A következő jelentés, a Chichester jelentés, az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség témájában. Négy percre meg is adom a szót a jelentéstevőnek. Elnök asszony, biztos asszony, ez a jelentés egy olyan ügynökségre vonatkozik, amely hálózat és információ biztonsági ügyet szolgál. Ez a harmadik vagy a negyedik kísérletünk, hogy definiáljuk ennek az ügynökségnek a feladatkörét, a célkitűzéseit, és a hivatását. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentős tevők egész csat, csapatának, különös tekintettel Éler úrra, akik támogattak a munkámban, amikor elkészítettem ezt a jelentést. Szeretnék a bizottságnak is köszönetet mondani a támogatásért és a konstruktív megközelítésért, hiszen ez a probléma nagyon összetett, és próbáljuk ennek az ügynökségnek a hatékonyságát növelni. Szeretnék köszönetet mondani az ír, ciprusi és dán, lengyel és magyar elnökségeknek is, akik mindannyian a maguk idején tárgyalási fordulókat tartottak annak érdekében, hogy megszülessen és tető alá hozassék ez a jogszabály. Ha megnézik ennek a jogszabálynak a szövegét, akkor látják, hogy a mi munkánk gyakorlatilag parlamentként abban állt, hogy ezt a szöveget nézzük át, módosítsuk, javítsuk. És szerintem ez a javítás, ez meg is történt, úgyhogy az ügynökség jobban fel van vértezve most már, hogy a jövőben el tudja látni a fejezetet, feladatot. És szerintem ez nagyon fontos, amikor a hálózat és biztonságról beszélünk, hiszen lényeges, hogy egy hatékonyan működő európai ügynökségünk legyen. Újra definiáltuk az ügynökségnek a feladatkörét, feladatait, cégkitűzéseit, ahogyan ez már elhangzott, és egy olyan menedzsment szintet határoztunk meg az igazgatóságot, amelyel tulajdonképpen az ügynökségnek a működése most már biztosított. Ennek a bizottsági igazgatóságnak a feladatkörét is újra fogalmaztuk. Aztán ugye ne felejtsük el, hogy most már az elszámoltathatóság is megvalósulhat, hiszen el is hívjuk ide, majd a parlament meg beszámoljon a tevékenységről, tulajdonképpen elszámoltathatóvá váltak ezek a tagok. És aztán ott van az OLAF, és ott van a számvevőszék is, amely szervek, ennek az ügynökségnek a tevékenységét is jobban nyomon követhetik és elszámoltathatják. És egy másik nagyon fontos intézkedés, hogy egy olyan iroda is felállításra került Görögországban, miközben mondom, hogy talán nem tudják, hogy Krétán van egyébként ennek az ügynökségnek a székhelye, ahol természetesen nem olyan egyszerű az utazás, főleg, hogyha az ember Európába akar eljutni, de még egyszer mondom, 7 évre határoztuk meg az ügynökségnek a működési időtartamát, és aztán a tevékenységét át kívánjuk tekinteni az ötödik év végén. Mindezekkel az intézkedésekkel úgy gondolom, hogy jó munkát végeztünk, és ezáltal, mint ahogyan már fogalmaztam, felkészítettük az ügynökséget arra, hogy a feladatait teljesíteni tudja, és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kihívásokat a következő években teljesíteni tudja, azaz meg tudjon birkozni ezekkel a kihívásokkal. Hiszen akkor az Európai Uniót a különböző politikájában támogatni tudja, sokkal felszékészültebb lehet a támadásokkal szemben, a magán és a közféra érdekeit is képviselni tudja, harmadik országokkal való kapcsolatokat is, és megfelelően rugalmas is marad az ügynökség, hiszen nem tudjuk még, hogy milyen kihívásokkal lesz dolgunk a jövőben IT-s kontextusban, úgyhogy köszönöm. Grazie, eh, commissaria. Köszönöm szépen. Biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ez a jogszabály bizonyítja, hogy milyen bölcs dolog, ha soha nem adja fel az ember, ha biztos valamiben. Úgy gondolom, hogy jó munkát végezhettünk, hála a parlament hozzáállásának, a tanácsnak, és ezzel a megállapodással nem csak új megbizatást, hanem egy világos megbizatást, adhatunk az ügynökségnek. Szívből köszönöm az előadó munkáját, és az árnyék előadók munkáját is. Nagyon sokat dolgoztak, és nagyon nagy eredménnyel tisztában vagyok azzal, hogy a precedenses, bocsánat, az elnökség hálás kell, hogy legyen az előadónak, hiszen ez egy igen mély tartalmú dokumentum. A bizottság hisz abban, hogy kritikus jelentőségű, hogy hatékony és operatív módon folytassa az ügynökség munkáját. a legutóbbi kiber, kiberbiztonsági stratégia elindítása alapján is látható, hogy szükség van az izára. Az izának kulcs szerepet kell játszani abban, hogy az Európai Unióban a hálózatok és az információs rendszerek megbízhatóak és elérhetőek legyenek. Még hogyha ez korábban nem is volt világos, mára már kristály tisztán látható, hogy szükségünk van az izára. Nos, rengeteg kérdés kapcsolódik ehhez az ügynökséghez. Az embernek természetesen nincs végtelen élete, de néha úgy gondolja, hogy az örökség, örökké valóságra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen eljárás végére érjünk, de végre megszületett az új megbizatás. Úgyhogy érhet, építhetünk jelenlegi sikerünkre. Ennek része egyebek között például a páneurópai eh, kibernetikai biztonsági eljárás, harmadik országok relevanciája, a globális fenyegetettség elemzése, a kulcsterületek bevágyakorlatai és egy sor egyéb révén az ISA valóban kulcsfontosságú szerepet játszhat a hálózat és információbiztonságban. Az ENISA egyre hatékonyabb munkát végezhet, és egyre közelebb kerül a az érintettekhez, az európai ügynökségekhez, hiszen számítani lehet rájuk, és magánvállalatok, tagállamok és európai intézmények is ugyanúgy támaszkodhatnak a munkájára, és egyre többet, több előnyét látják az Enizának. A tanács remélhetőleg el fogja fogadni a, megáll- a megszületett kompromisszumot, úgyhogy már most várom a holnapi szavazások, zárószavazások eredményét. Ez utóbbi ponttal úgy gondolom, hogy hálát kell valóban megfogalmaznunk. Óriási jövő áll a zeniza előtt végre világosan. Látja mindenki, aki érintette az ügynökségben, hogy mi a feladata és mik a határok. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen, biztos asszony. Hauk asszony, úgy látom, nő nincs itt. Akkor a frakciók hozzászólását élerullal kezdjük két percben az EPP nevében. Igen, tisztelt elnök asszony, igen, tisztelt eh, alelnök asszony, Csicseszter kollega, kedves kollégák, árnyék előadók. A zeniza nem öncél, a zeniza nem is egy olyan ügynökség vitáját jelentette, hanem azt jelentette, hogy az egyik legnagyobb európai belső piaci kihívással kell szembesülnünk, a polgárok biztonsága, szabadsága egy új digitális generáció közepette. Az Zeniza olyan szakértelemmel kell, hogy rendelkezzen, amelyel együttműködés, koordináció, sőt akár a, az e kérdéskörben még nem ilyen fejlett tagállamokkal is együtt tudjanak működni. Alapvetően a zenisza egy építő elem egy stratégiában. Olyan építő elem, mint az új Cybersecurity Központ, az Europol központja, vagy olyan, mint Krúz biztos asszony által előadott kibernetikai biztonságra vonatkozó irányelv is. A parlament igen nehézkes tárgyalásokkal egyértelművé tette, hogy nem csak az ügynökségről van itt most szó, hanem arról is, hogy a kibernetikai társadalom rendkívül fontos számukra. Nem a bizottsággal konfrontálottunk, határozottan köszönöm a biztos asszonynak személyes elkötelezettségét. Szeretném megköszönni az igen humorral és stratégiailag is kiváló elvek alapján vezetett tárgyalásokat Csicseszter kollégának, és nem szervezeti kérdésekről van csak szó itt, nagyon fontos Európai Unió stratégiai építő körről van szó, a kibernetikai biztonsággal végül megfelelő módon tudjuk mindezt biztosítani. Éppen ezért minden kollégának köszönöm az elkötelezettségét, mint mondtam, ez egy nagyon fontos építőelem, és úgy gondolom, hogy a kibernetikai irányelv lezárásával tudjuk majd azt mondani, hogy igen, széles eszköztárunk lesz, megvan mindaz, ami vele kérdés problémáit megoldhatjuk. Köszönöm. Az SSD nevében eh, Cikau asszony, egy percben. Având în vedere importanța securității rețelelor și a informației. Köszönöm. Mivel a hálózatbiztonság rendkívül fontos, az adatvédelem szintén fontos, az Európai Uniónak szüksége van egy stabil, hosszú távon működő ügynökségre. Én árnyék előadóként úgy vélem, hogy ami az Eniszát illeti, a kettes és hármas cikk a legfontosabb. Ezek azok a cikkek, amelyek meghatározzák az ügynökség célkitűzéseit és felhatalmazását. Ez az ügynökség komoly szerepet játszik abban, hogy az információ biztonsággal kapcsolatos szabályok miképpen valósulnak, meg miképpen lehet ezeket végrehajtatni. Az ügynökség feladata az esetleges problémák azonosítása és a hálózat biztonsági gyengeségeinek hasznosítása. Ehhez meg kell adni a megfelelő lehetőséget. Nyilvánvaló, hogy ez nemzetközi szerepet is jelent, ami megint csak amellett érv, hogy hosszú távon működhessen ez az ügynökség. Köszönöm, most pedig az ALDE nevében Valean, kollega következik. Köszönöm. Először is szeretnék Csicseszter úrnak, a raportőrnek gratulálni a makadságáért, mert így alakulhatott csak ki egy valódi vita. Az Európai Bizottság 2010-es dátumot javasolt, ami azt jelentette, hogy három évvel később már megtörtént tényekről szavazhattunk volna. Ritkán van arra példa, hogy igazi politikai kérdésekkel foglalkozhatunk, a tabukon túl, a érdekeken túl. Chichester úr egy banális jelentésből egy szenvedélyes vitát tudott kikerekíteni azzal kapcsolatban, hogy mi a költséghatékonyság és mi a megfelelő menedzsment és rámutatott arra, hogy az ENISZA ügynökség mennyire fontos. Nagyon fontos, hogy ezt a vitát megcsináljuk, végrehajtsuk akkor, amikor ennyire oda kell figyelnünk a költségekre. Itt egy kompromisszumos megoldásról van szó, azt reméljük, hogy a székhely vonatkozásában a személyzeti állomány minőségét javítani tudjuk, mert vonzóbbá tesszük a székhelyet, és meg tudjuk erősíteni a hálózat és információ biztonságot. Ideje volt, hogy hatékonyabbá tegyük az ügynökséget a kibertámadásokkal szemben. Látjuk, hogy az Egyesült Államok egyre komolyabb erőfeszítéseket tesz saját maga védelmében, és az sem lehet kérdéses, hogy a jövő háborúit többek között a kibertérben fogják majd megvívni. Nagy kihívás ez, ez a kihívás meg is fog maradni akkor, hogyha az európai intézményeket eredmény hatékonyabbá akarjuk tenni, és ezt a célkitűzést akarjuk véghez, végigvinni. Anders Stotter asszony következik egy perc. Um, tack, fru ordförande. Jag vill tacka föredraganden. Elnök asszony, Először is Chichester kollégának szeretnék először köszönetet mondani, majd az árnyék előadóknak és biztos asszonynak, hiszen nagyon sokat segített nekünk. Igen, sokat tanultunk az Enisával kapcsolatos munkából, az egész Európai Unió tapasztalatát átvizsgáltuk az Európai Hálózat biztonsággal kapcsolatban, és ez egyedülálló. Az élet Görögországtól Svédországig sokkal egyszerűbb lesz. Nem lehet persze tudni, hogy kit, kitől és miért kell védeni, de tudjuk, hogy sok mindent egyszerűbben oldhatunk meg a Zenizánál. Már rengeteg rendelet is hatályban volt. Éppen ezért fontos, hogy lehetővé tegyük az ügynökség számára azt, hogy a parlament megbizatását végre tudja hajtsani. Köszönöm. Eh, Köszönöm. Most pedig a GUE frakció nevében Angurakis kollega következik. Köszönöm szépen. Miről van szó? Hát, hogy Heraklion, Krétán, eh, Hágában vagy Aténban legyen-e a székhelye az Enizának, de nem csak erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy a, a monopóliumoknak a az érdekeit próbáljuk egy kicsit szétosztani. Ugye a bizottság eredeti javaslatával szemben az ENISA most már a politikai, a, a rendőrségi ö, ellenőrzésre fogják felhasználni eszközként kibertérben elkövetett terrorcselekmények felderítésére, és az olyan adatvédelmi szervek is valószínűleg használhatják majd. Tehát az Európai Unión belül a kapitalista rendszereknek a megbuktatását szolgáló szervek is alkalmazhatják majd azok, akik szoftvereket adnak másnak, vagy akár fegyverekkel kedveskednek itt a belső piac érdekében, is részesei lesznek ennek az egésznek, és azért ne felejtsük el, hogy itt milliárdos piacról van szó. Többször is láttuk már, hogy mennyire lényeges az, hogy legyen egy olyan időpont, hogy induljon meg az osztályharc, és a kapitalizmus békjója alól végre szabazítsuk fel magunkat, és mindenki egyenlővé váljon. Cukálasz, un minuto e trenta. Cukálasz kollega következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Sajnos nem értek egyet a raportőrrel nem gondolom, hogy az Elisával kapcsolatban a parlament vagy a bizottság jól látta el a feladatát, az Elisának nagyon komoly szerepe van. Már a kezdetektől kezdve világos volt, hogy az Elisát meg kell erősíteni, miközben sokan arra törekedtek, hogy egész egyszerűen Görögországból ezt az ügynökséget eltávolítsák. a Nem tetszett önöknek az, hogy, vagy sokaknak az, hogy egy szigeten működik az ügynökség. egy Európai Uniós ügynökségre van lát, tehát szükség, de lássuk azért azt, hogy itt a tisztvég, tisztségviselők is nagyon nagy nyomást gyakorolnak, annak érdekében, hogy Krétáról kerüljön el ez az ügynökség. Elhangzott azt is, hogy az Európai Uniós közpénzeket egyszerűen elheldárják, azzal, hogy egy déli szigeten van az ügynökség, ami szerintem azonban nem helyes megállapodás, úgyhogy a javaslat ellen kell majd szavaznom a felsorolt okok miatt, amelyeket itt elővezettem, biztos asszony és elnök asszony. Köszönöm szépen, Trucász képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Az Enizának nagyon nagy jelentősége van, éppen ezért nem is erről szeretnék beszélni, hiszen a jövőben is ugyanilyen fontos szerepet fog játszani. Ugyanakkor a görög kormány nagyon nagy nyomás alá került. Éppen ennél fogva elég nehéz párhuzamosan, hatékonyan működtetni ezt az ügynökséget két helyen. Sajnálatos az, hogy most megint olyan kép alakul ki Görögországról, amelyről most is beszélünk, hiszen valóban gazdasági problémáink vannak, pénzügyi problémáink vannak, de igenis és Kréta megfelelő helyszínt tudott biztosítani az ügynökség számára szemben Aténnal. És most viszont arról hallunk, hogy Aténba kellene áttelepíteni a költség aspektus szempontjából, ez előzi, előnyösebb lenne, de lehetne egy ilyen külső székhely is, és hogyha ebbe belegondolunk, azért ennek nagyon rossz az üzenete, főleg egy pénzügyi válság közepette. Legyen most meg a bátorságunk arra, hogy szembe tudjunk menni azokkal a hozzánk vágott mondatoknak, hogy csak herdáljuk el a pénzeket. Köszönöm. Van Nisztelrooy képviselő következik másfél percen. Network. Tisztelt biztos asszony, tisztelt előadó. Úgy gondolom, hogy az információ és a hálózat biztonsága a kommunikációs egyetélés szempontjából alapvetően fontos. A kiberbűnözés is egyre nagyobb problémát jelent. A TNO, a Holland Vizsgálati Intézet, Kutatóintézet 10 milliárd eurós károkról beszél, amelyet az ilyen jellegű bűnözés éves szinten okoz. A, szerencsére ez alkalommal nem a bankokat sújtja, hanem az állampolgárok. A, az ENISA nagyon fontos szereplő az Európai Unióban, a hálózatainknak robusztusnak és biztonságosnak kell lenni. A, nem csak a nemzetközi, eh, bocs, bocsánat, nem csak a nemzeti felügyeletek eh, felelnek azért, hogy a nemzetközi bűnözéssel szemben fellépjenek. A kiberbűnözési központ az, Európa, az Európol hágai központja mellett működve szintén nagyon fontos szerepet játszik. A az Aténba való áthelyezés azonban úgy gondolom, hogy nagyon nagy költség lenne. Én úgy gondolom, hogy nagyon, gyak, nagyon gyorsan kellene mégis fel, felmérnünk ezeket az eredményeket, hogyha e a jelenlegi eredményeinket nézzük, az még nem jelenti azt, hogy biztosak lehetünk abban, hogy ellen tudunk majd állni a legfontosabb területeken mendörgés és hólezúdulás szerűen jövő problémákkal. Kálfin kollega egy percben. Like first... Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Először is gratulálni szeretnék a raportőrnek ahhoz, hogy ezt a hosszú trilógust a tanácssal le sikerült zárni. A kiberbiztonság mindenképpen egy olyan terület, amelynek a fontossága az elmúlt években növekedett. Amennyiben nincs a hálózatokba vetett biztonság, akkor nem fog nőni ez az internet alapú, kiber alapú gazdaság. mindenképpen intézményes kötelezettséget kell vállalnunk a hálózatbiztonság és az adatvédelem mellett. Örülök annak, hogy a bizottságnak van egy kiberbiztonsági irányelv javaslata, és erről majd beszélhetünk. Ugyanakkor én ambiciózusabb megoldásokat szeretnék látni. Azt szeretném, hogyha az Enisának nem korlátozott mandátuma lenne, hogyha a kiberbiztonsági kérdésekben komolyabb végrehajtó jogosítványokkal rendelkezni, de már ez is elfogadható számomra, és természetesen várjuk a bizottság további javaslatait. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Most kezdődik a spontán hozzászólók sora. Mikolasik úr az első ilyen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az internet a különböző korcsoporthoz tartozók leggyakrabban használt eh, médiuma, és a biztonsággal kapcsolatos problémák mindenkit sújtanak. A programokat, eh, amelyek ismeretünk és tudásunk, belátásunk nélkül megfertőzhetik az egész rendszert, azok a vírusok. Nos, ezekkel szemben megfelelő védelemmel kell rendelkezni, ha nem, akkor ezek a vírusok teljes mértékben áthatják munkánkat, megsértik a, a magánszférához való jogunkat. Éppen ezért fontos, hogy a biztonságot növeljük, a felhasználóknak és tudni kell, hogy hogyan lehet ezeket a biztonsági intézkedéseket használni. Úgy gondolom, hogy ez az ügynökség fontos, eh, hiszen mindez segíti majd azt, hogy eh, fellépjünk a bűnözéssel szemben. De azt is tudni kell, hogy az ügynökség mit akar csinálni majd az eredményekkel, hiszen látni kell a, a problémák megoldásának költségeit is. Én úgy gondolom éppen ezért Brüsszelbe kell, hogy költözön az intézet. Sorry. Puhemies, hyvä komissari, kyberturvallisuus on... Elnök úr, tisztelt biztos asszony, a kiberbiztonság központi kérdés a teljes társadalmunk biztonsága szempontjából. A legutóbbi kiberbiztonsággal kapcsolatos bizottsági stratégiával abból indulnak ki, hogy az egyes tagállamoknak nemzeti szinten kell megpróbálniuk a kiberbiztonságot biztosítani és a károkat megelőzni. Az európai keretben, az ENISA útján van persze egy koordináció, és ez az együttműködés a kiberbűnözés esetére annak leküzdésére próbál további erőforrásokat biztosítani. Ezzel a rendelettel most azt kíséreljük meg, hogy olyan ügynökséget hozzunk létre, amely a jelenkor kihívásait képes legyőzni. Nem kerülhet arra sor, hogy a döntő infrastruktúrákat, így a fizetési rendszereket vagy a közlekedési rendszereket megbénítják. Ebben a keretben nem csak állami, hanem gazdasági szempontból szolgáló biztonságra van szükségünk. Enci úr kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálnom kell Csicseszter úrnak mindenek előtt. Üdvözlöm azt a megállapodást, amit sikerült elérni. Azt gondolom, hogy az IT e hálózatok biztonsága prioritást kell, hogy élvezzen az egész EU-ban, hiszen az a szociális és gazdasági kár, amit létrejöhet, az rendkívül nagy lehet. Az ENISA az az egyetlen testület, amely rendelkezik az eszközökkel, hogy fellépjen az ilyen támadásokkal szemben. Ezért úgy gondolom, hogy a kompetenciáknak tükrözniük kell ezt a valóságot is. Támogatni kell egy harmadik hálózat kiépítését, és szükség van arra, hogy egységesen közelítsük meg ezt a kérdést az egész EU szintjén. Mint gyakran elhangzott már, és én is elmondtam, fontos, hogy EU szinten hozzuk létre a legmagasabb szintű biztonsági sztenderdekkel ezt a rendszert, és Eniza itt központi szerephez kell, hogy Józsor Paska úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, a parlamenti és a tanácsi a rendelet az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség témájában valójában az eredeti görögországi irakleani ügynökség helyébe lépő új ügynökség. Az elektronikus kommunikáció fejlődése miatt egyre fontosabbá válik a hálózatbiztonság, és fontosra vált, hogy egy hosszú mandátummal rendelkező ügynökséget állítsunk föl. A javaslatban is 5-7 éves élettartam szerepel. Folyamatosan vizsgálni kell, ellenőrizni kell, hogy megfelelően működik az ügynökség. A korábban ez problémákat is okozott, nehézségeket okozott a működésben. 2004-ben készült egy dokumentum, ami javaslatokat, ajánlásokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogy legyen egyértelműbb a hatája és megfelelő a költségvetési az ügynökségnek az adatgyűjtés és elemzés technikailag megfelelő kell, hogy legyen, és meg kell, hogy feleljen a folyamatosan, dinamikusan változó biztonsági kihívásoknak és fenyegetettségeknek. Úgy gondolom, hogy a jövőbeni mandátum témájában nagyon komolyan kell, hogy eljárjunk. Köszönöm szépen. Gressle asszony az utolsó hozzászóló. A president az... Elnök úr, a intézmény közi ügynökségekkel foglalkozó munkacsoport tagjaként üdvözlöm ennek a jogalapnak a mai bemutatását. Ez az egyik és első olyan szöveg, amely a új megállapodásnak megfelelően elfogadásra kerül. Szeretném fenntarthatóan e két ennek az ügynökségnek a Heraklionban való elhelyezését támogatni. A parlamentet és a tanácsot is felszólítjuk arra, hogy megfelelően válasszák ki az ügynökségeknek a székhelyét. Ugyanis megfelelő infrastruktúrával kell rendelkezniük ezeknek az ügynökségeknek a székhelyükön, és ez az ügynökség is megmutatja, hogy mennyire abszurd dolog egy görög szigetre helyezni egy ügynökséget, amely télvíz idején adott esetben el sem érthető az aténi kihelyezett irodáról nem is beszélve. Úgy gondolom, hogyha együtt akarunk működni az ügynökséggel, akkor nyilvánvalóan olyan feltételeket kell teremteni, amelyek hitelesé teszik a működését. Most pedig, hölgyeim és uraim, megadom a szét biztos asszonynak, Krusz biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Dautas képviselő megemlítette, hogy két iroda jönne létre, és ezt megkérdőjelezte. Én azt mondtam, én ezt hollandul hallottam, hollandul mondtam el. Tehát a és e, ezt tudom a legjobb nyelvemen. Itt két demokratikus ház van az Európai Unióban, az egyik Strasbourgban, a másik Brüsszelben, és mindenki ott mondja el a véleményét, ahol a legjobban tudja. Igen, itt azt gondolom, hogy ez jól működik itt Európa, mégiscsak. Tehát e, nem mondhatjuk, hogy önök nem működnek jól, mert két parlamenti ház van Európában, parlamenti székhely. És most szeretném még egyszer összefoglalni azzal, hogy valamennyi hozzászóló tisztában volt a testület fontosságával, és mennyire fontos az, amit elmondtuk a mai este. Természetesen konkrét eseteket is, konkrét ügyeket is felvetettek egyes képviselők, de azért ugyanabban az irányban gondolkodunk valamennyien. És éppen ezért úgy gondolom, hogy jól kell dolgoznunk, és fel kell készülnünk, hogy elvégezzük ezt a munkát. Most lehetségesnek tűnik, hogy biztosítsuk az Enisat jövőjét, és biztosítani tudjuk azt, hogy elérje a célját méghozzá a leghatékonyabb módon, és ez volt az önök kérdése felém is őszintén szólva egy korábbi vita során. Ez legyen hatékony, hiszen az adófizetők pénzéről van szó, ha a szervezetet létrehozni hogyan próbálhatjuk meg megszerezni a legtehetségesebb embereket arra, hogy ennek az ügynökségnek dolgozzanak. A konstruktív együttműködés a parlament, a tanács és az Európai Bizottság között a tét valójában. És azt kell, hogy mondjam, hogy ma este úgy látom, erre van lehetőség, hogy egy happy endre jussunk ebben a témában. Természetesen vannak, akik még vonakodnak önök közül, és konkrét tényeket kell itt bevezetni, bemutatni, és biztos vagyok abban, hogy önök is meggyőzhetők. És igazából senki sem támadja ezt, tanulmányok biztosítják, hogy a teljes 50 százalékos hatékonysági megtakarítás érhető el igen, valóban ezt alátámasztják, ami konkrétan azt jelenti, hogy 362 ezer eurót lehet megsporolni 7 éves mandátum alatt, mintegy kettő és fél millió az, amit meg lehet takarítani. Ez nem azt jelenti, hogy fragmentálódna az erő, a bizniszmodell, az üzleti modell egy nagyon okos megközelítésből indul ki, nehogy félreértés legyen, nem a saját javaslatomat dicsérem, vagyis azt mondom, hogy a javaslat az ENISA létrehozásával és megszervezésével észszerűen tud működni. Meggyőződésem. Ez egyébként összefügg a kutatással is, és a, a, hogyan az egész ENISA működik majd. Azt hiszem, miután elmondtam, ez nem egy őrült dolog, ez egy hatékony, egy jól működő dolog lehet, ezért aztán hálás vagyok azoknak is, akik támogatják a felvetésünket, a javaslatokat mindenek előtt a raportőrnek és az árnyék előadóknak, de konkrétan az itt jelenlévő árnyék előadónak is külön köszönetet mondok. Azt gondolom, hogy Eniza lehetőséget kell, hogy kapjon, és meg is fogja kapni, hogy jól működjön. És a jövőben fenntartsa az eddigi kiváló munkáját. Köszönöm szépen, biztos asszony! A végén pedig szót adok Csicseszter úrnak, hogy foglalja össze a vitát. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának a felszólaláshoz, és külön köszönet azoknak, akik kedvesek voltak velem, és akik nagyjából egyetértenek velem, bár az okok eltérőek. Hát hangsúlyozzam, hogy nagyon komoly ez a téma, a hálózat és információbiztonság, hogy tartottunk egy meghallgatást is. A bizottság egy új tanulmányt is készít. A 2004-es tanulmányt említette Pascal, de van egy újabb tanulmány is, aminek bizonyos következtetései vannak. A meghallgatás alapján az üzenet az volt, hogy nagyon fontos a szem, szembe emberek közötti sziber szakértők találkozója. A videokonferencia nagyon vonzó, ugye modern technológiai világban élünk, de megmondom őszintén, hogy egyszerűen nem lehet helyettesíteni a személyes megbeszélés, főleg amikor megbízhatóságra, bizalomra van szükség a biztonsági témákban. Ez egy fontos üzenet volt a konferencia, illetve a meghallgatás alapján. A tanulmányból pedig annyit szeretnék említeni, hogy hat pontot soroltak föl, hat címet, és ebből kettő azt mondja, hogy az EU intézmények kockázatnak vannak kitéve, és többféle példát is hoztak erre. Tehát nem immunisak az EU intézmények. 12 ajánlás szerepel a szövegben, ebből 8 már a szövegbe is beépítése került. Egyébként az iroda felállítása is, az egy, ezen pontok egyik, az Atén iroda felállítása. Néhány témát nem fogadtunk el, néhányat lehet, hogy be fogunk venni. A lényeg, hogy Végig az volt az aggályunk, hogy az, az volt a célunk, hogy az egy ügynökség hatékonyabb legyen, megfelelőben tudjon felépni a folyamatosan megújuló kihívásoknak. És remélem, hogy sikerült a, legalábbis a jogi keretet felállítani az ügynökség számára, úgyhogy a hatékonyságot valóban fokozni tudjuk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Hölgyeim és uraim, lezárom a vitát holnap 12 órakor lesz szavazás erről a témáról. Let's continue with other point of our... Folytatjuk a napirendünk következő pontjával.